pontra. Ez is egy szóbeli választ igénylő kérdés. A bizottsághoz kettős felhasználású termékek kivitelének ellenőrzése. Bernd Lange kollega fogalmazta meg ezt a kérdést. Ővi a szó. Ja, dankeschön, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, biztos asszony, nem csak a szerzője, és mint szerzőként vagyok itt, hanem bizottsági elnökként is, és tulajdonképpen a bizottságunk tette fel ezt a kérdést, és úgy gondolom, hogy joggal. Ha megnézzük, különösen fontos, hogy mindezt megfelelő háttérben vizsgáljuk. differenciálnunk kell a között, hogy valamit mondjuk a gépek szállítására használjuk fel, vagy pedig arra, hogy egy rakéta kilövő állomást építsenek belőle. Ha szoftver, számítástechnika és kommunikációs technológia az, amiről szó van, akkor sokkal nehezebb a helyzet. Persze sokat csodálkozhatunk azon, hogy egy aktivista Londonban kap egy e-mailt arról, hogy mi az ilyen állapotok vannak Bahrajben, és ebben a mélben van egy trójai, amely miatt lehallgatják, le tudják hallgatni az okostelefonját, és az okostelefonba írt szöveget egy harmadik személy mindet el tudja olvasni. Nos, a az ellenőrzési szoftverek, az információs és kommunikációs technológia mindenütt lehetőséget biztosít arra, hogy a, a politikai ellenzék, aktivisták, az alapvető jogokat védők és a gondolatszabadságot védőket ellenőrizzék. Pontosan ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos erre figyelnünk, hiszen nem csak arról van szó, hogy az aktivisták mondjuk egy másik országban, ahol terrorista rendszer van, vagy a nem az emberi jogok mellett kötelezettséget vállaló rendszer van, és akkor ezeket a kommunikációs eszközöket az aktivisták ellen felhasználják, nem? Európában is ellenőrizhetnek és felügyelhetnek harmadik országbeliek embereket. Tehát nem csak Bahrein problémája ez, ahol európai, ahova európai szoftvereket szállítottak. Ugyanez volt Iránban is a probléma, ahol egy teljes ellenőrző hálózatot építettek ki európai technológiával. Vagy Szíriában, vagy a líbiai titkos szolgálatok is egy olyan cégtől vásárolt technológiai eszközöket, amely gyakran azzal reklámozza magát, hogy a legjobb és a legegyszerűbb ellenőrzés. Bár közel-keleten ennek a cégnek 50%-os majdnem a piaci részesedése. Hogyha körbenézünk, Etiópia, Nigéria, Uganda, Katár, mind olyan, ami az értékorientált Európai Unióhoz nem illik. Nagyon fontos lépés éppen ezért, hogy a 2013. decemberi Vázna megállapodással megállapodásba felvettük az ellenőrző rendszerek, szoftverek garantáltan szeretném látni azt, hogy a, a szoftvereket, az információs technológiát ne lehessen, ezzel ne lehessen visszaélni. Nehogy olyan emberek kezébe kerüljön, ahol úgy használják fel, amelyeket nem lehet innen már nyomon követni. Mellesleg ennek stratégiai kihatásai is lesznek mi nálunk is. Ez a szoftver ugyanis digitális értelemben Európában is alkalmazható. Biztos asszony, ezért három kérdés van. Mi a helyzet tehát azzal, mennyire érvényesíthető a, a Dulius, illetve a, a dual use kettős felhasználású termékek alkalmazhatósága. A második kérdés az ellenőrzés kérdése. Ugye nem lehet az, hogy csak ex post legyen ellenőrzés, ne pedig előre határozzuk meg azt, hogy mely országokban mely termékeket exportálunk. És kell majd egy olyan eljárás is, amely viszonylag bürokrácia mentesen biztosítja, hogy kezelhető legyen, mindez és a gazdasági érdekek se szenvedjenek csorbát. Ez tehát három kérdés komplexum, és várom válaszát. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Herr Lange. Köszönöm szépen, Lange úr. Malmström asszony a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves tisztelt képviselő, köszönöm, hogy ezt a nagyon fontos és nehéz kérdést feltették nekünk. Az Európai Unió eh, kettős felhasználású eh, termékek eh, egyik legfontosabb előállítója és exportőre. Az export ellenőrzés kulcsfontosságú, az exportőrünk versenyképessége szempontjából is, mint egy 14 milliárdos ez az export volumen. Megerősítettük az elmúlt évtizedben az export rezsimet, ez robosztusabb lett, erőteljesebb szabályokat, szilárdabb alapokat teremtettünk. Ez sok modell, modellé vált ez a rendszer több harmadik ország számára, de nem maradhat statikus ez a rendszer, ezt folyamatosan kell, meg kell újítani, fejleszteni kell, hogy a Lange úr által említett kihívásoknak meg tudjunk felelni. Modern eh, ellenőrzési kapacitásokra van szükség a következő évtizedben és azután is. Egyetértek azokkal a problémákkal és aggályokkal, amelyeket említettek eh, az eh, felügyeleti technológiákkal kapcsolatban. Ezeket, ezekkel vissza lehet élni, és emberi jogsértéseket okozhatnak, vagy eredményezhetnek. Idén októberben elfogadtunk egy delegált jogi aktust, és ez ezzel majd a Vaszenárvé megállapodás értelmében meghozott intézkedéseket kell a tagállamoknak átültetni a saját jogukba az ellenőrzésről, monitorozásról kapcsolatban. A felügyeleti technológiák exportja nagyon fontos eleme az export ellenőrzési politikánk felülvizsgálatának. A bizottság tavaly áprilisban kiadott egy közleményt, konkrét opciókat vetettünk fel, emberi biztonsági, emberjogi biztonsági szempontból. Ez az export ellenőrzés egyik új dimenziója lett. Javasoljuk például, hogy az emberi jogi kérdés oka lehessen az export esetleges megtagadásának is. Természetesen az is nagyon fontos, hogy óvatosan kalibráljuk be a felelősségünket, valóban azokra a termékekre koncentráljuk, amelyek veszélyt jelentenek, hogy tényleg visszaélhetnek eh, és emberi jogsértésekre eh, adhatnak okot, viszont eh, a legitim felhasználású eszközöket nem kell korlátozni mert akkor majd a harmadik országból behozott termékek fogják helyettesíteni a mi termékeinket, ami rontja majd a versenyképességet, és ugyancsak rontja az emberi jogi helyzetet és a biztonságot is. Hatásvizsgálatot végeztünk, az export ellenőrzési szabályokat vizsgáljuk meg. Gondolkozunk azon is, hogyan lehetne szinergia hatásokat jobban érvényesíteni a különböző biztonsági termékek ellenőrzési rendszereik között a felügyeleti technológiák kapcsán konkrét országokat célzunk meg. A szerződés 215. cikke alapján szankciókat is érvénybe lehet léptetni. A közlemény felvázolja a kockázatértékelés alapú modellt, amely konkrét alternatívákat tartalmaz arról, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni az ellenőrzést úgy, hogy minél kevéssé torzítsuk a versenyt. Az EU-n belül és harmadik országokhoz fűződő kapcsolatunkban is ez rendkívül fontos. A nyílt engedélyezési rendszer, azután az ex ante előzetes ellenőrzések megőrzése a legérzékenyebb termékekkel vagy célországokkal kapcsolatban továbbra is fontos elemek, természetesen a magas szintű biztonság megőrzése mellett. Egyetértek a parlamenttel abban is, hogy eh, ezek a termékek, eh, miután nagyon eh, különlegesek, különleges szaktudásra is szükség van. Az egész EU-ban e el fogjuk érni, hogy a technológiai fejlődés eredményét figyelembe véve együttműködjünk az összes érintettel, civil szervezetekkel, különböző érdekvédelmi szervezetekkel, hogy ők is inputjaikkal gazdagíthassák ezt a folyamatot. És a magánszektor szerepe természetesen fontos a biztonsági kockázatok fenyegetések elterjedésének első védelmi vonalát a magánszektor jelenti. Köszönöm szépen, biztos asszony! Most meghallgatjuk a frakciók képviseletében eh, a kollégákat eh, Seinfeld eh, úr kettő percben először az EPP képviseletében. Köszönöm. Elnök úr, a kettős felhasználású termékek kereskedelmének ellenőrzése rendkívül nehéz. Nagyon könnyű ugyanis az ellenőrzések, korlátozások ellenére is kereskedni ezekkel a termékekkel. A technológia ráadásul elfben is elég eh, egyetemes, és gyakorlatilag a végfelhasználón múlik, hogy hogyan használ egyes termékeket. Emellett eh, a KKV-k részvétele egyre növekvő részvétele a nemzetközi kereskedelemben, szintén ebből a szempontból kockázat. Önmagában ez jó dolog, mert egyre inkább eh, részei lesznek eh, a nemzetközi kereskedelemnek, de ők kevésbé bírnak megfelelni a különböző bürokratikus eh, előírásoknak. A nemzetbiztonság érvényesítése nagyon speciális feltételeket igényel, nagyon speciális ellenőrzési rendszerekre van szükség, amelyek révén elérhető, hogy más országok ellen, vagy az országok saját polgárai, elnyomó rezsimek saját polgáraik ellen felhasználhassák a kettős felhasználású termékeket. Ezen feladat elvégzése során nem szabad hátráltatnunk saját versenyképességünket, és nem szabad megakadályoznunk, hogy a KKV, KKV-jaink kiléphessenek a világpiacra. Köszönöm. Köszönöm a szociáldemokraták nevében, Leisfried úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Néha a politika szórakoztató. Ha bizonyos részterületeket vizsgál meg az ember, akkor viszont nagyon fáradtságos. Bizonyára nem az egyik, nem elsőként, de egyik elsőként kezdtem el foglalkozni a kettős felhasználással. Azt hiszem, nagyon kevesen tudják, hogy mi is az. A média nyilvánossága, nyilvánossága nem foglalkozott ezzel, nem volt érdekes, és az, ami nem érdekes, mindig alkalmat ad bizonyos profit éhes csoportok számára, hogy viszonylag felismerhetetlen formában csinálják a dolgaikat, és ennek nehezebb utána menni. De mégis a kettős felhasználású termékek tulajdonképpen fegyverek, ugyanolyan veszélyesek, mint a fegyverek. Erre figyelni kell. Nagy szemekkel néztek eh, körbe, de hát azért ez mégiscsak valami más, mondták. Biztos azt, hogy nagyon örülök annak, hogy figyelt, és látja, hogy vannak dolgok, amiket el kell fogadni, még akkor is a problémák vannak vele. Az első probléma az az, hogy Európában e területen nincsen az exportnál nincsen versenyegyenlőség. Hadd beszéljek angolul, mert látom, hogy Dartmouth úr ugyan elbújik a zászlaja mögé, de mégis vannak nagyon szigorú exportszabályokkal rendelkező országok, és vannak olyanok, ahol ilyen szabályok nincsenek. Az Egyesült Királyság például az az ország, ahol szigorú szabályok vannak, és figyelnek is rájuk. Vannak más európai országok, ahol az nem így van. Úgyhogy ez egy hátrány az Egyesült Királyság számára. Ha nincsenek európai szagányok, talán Dartmouth úr is egyet tud ezzel érteni. Nos, ez egy olyan helyzet, amely viszonylag rossz, és ezért kellenek egységes európai szabályok. A második pedig, hogy természetesen figyelni kell arra is, hogy mi tartozik a szabályhoz. Van egy elv, van egy lista, és mindenki, ami nincs rajta a listán, az nem exportálható. De ez a helyes megoldás nem. Lehet, hogy mindenre kiterjedő felfogás kell. A második dolog pedig az exante és az expost, már ez is felmerült. Persze az exante többe kerül, de az expost adott esetben emberéletekbe kerülhet. Ezt sem szabad elfelejteni de azért az ember élet mégiscsak többet ér, mint a vállalat költsége. Nos, lassan ezeknél a szoftvereknél európai jogalkotóknak sikerül a, a kettős felhasználásba is olyan dolgokat, olyan szoftvereket felvenni az emberi jogok sértésével is kapcsolatos. Tudom, hogy közel be Leopard 2-es páncélozott járműveket is portáltak, ennek tudjuk, milyen áldozatai vannak, de meg kell gondolni, hogy az milyen emberállatokat követelnek a szoftverek. Köszönöm, Leichfried kollega, Earl of Dartmouth. Lesz majd hozzászólás ideje a vitában, úgyhogy azt kérem, hogy a, hogy a kék kártyát azt a hozzászólás után tegye fel, mert nagyon szorít az idő. Anna Fortiga kollega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 Egyébként nagyon baráti hangnemben kifejezetten említették a nevemet, eh, gyakorlatilag eh, eh, szokás ilyenkor 30 másodpercet adni. Ugyanakkor az is szokás, hogy az elnök dönt, és az is szokás, hogy ha valaki kék kártyával integet, de egyébként is szót kap, akkor majd akkor fog esetleg reagálni arra, amit, amit szeret, vagy amire szeretne. Köszönöm, képviselőasszony. Eh, biztos asszony, egyes országok, az Egyesült Államok, Kanada és Marokkó Oroszország elleni szankcióik sorába felvették az űrtechnológiát és miközben a mi szankcióink nem terjednek ki az űrkutatásra, űrprogramra. A Galileo és az Airbus műholdjait idén háromszor bocsátották fel, mégpedig Soyuz rakétákkal. Ez az eljárás, ez eléggé, eléggé sikertelen is volt, mert kétszer gyakorlatilag megsemmisültek a műholdak, egyszer pedig rossz pályára kerültek. Mi okozza mindezt? A jogalkotási problémák a kettős felhasználású termékek vonatkozásában, vagy pedig a szolidaritás hiánya, vagy politikai akarat hiánya, ami miatt nem tudnak fellépni az Ukrajnát érő orosz agresszió ellen? Köszönöm. Köszönöm. Eh, Schake asszony a liberálisok az ALDE frakció képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, kedves kollégák, ma emlékeztetni magunkat arra, hogy mi forog itt kockán. Túl régóta veszélyeztetik már a hackerek különböző malverrel a számítógépek működését. Olyan szoftver, amit minden nap használunk, a belga mobil telefonokat működtető szoftvert próbálták meghekkelni. Az ex, a Stoxnetre emlékezzünk. Néhány évvel ezelőtt történt ez a támadás Iránnal szemben, és ezután Oroszország, Szaudarábia e, is e, támadásokat e, szenvedett el. A kutatás által közített adatok azt mondatják velem, hogy ezeket a rendszereket Európában állították elő. Még akkor is, hogyha intelligens a felhasználási mód, egyre olcsóbbá, egyre könnyebben hozzáférhetővé eh, válnak ezek a szoftverek egy nem szabályozott piac, piacon. Ezek a technológiák segíthetnek abban, hogy eh, kárt okozzanak a kritikus infrastruktúrának, érzékeny adatoknak, vagy megsértsenek emberi jogokat. Ez egy több milliárdos e, eurós eh, piac, és ez lehet a legnagyobb bumeráng, amit valaha is láttunk termelők. Hatalmas vákum van az exporttal kapcsolatos jogszabályokban, ezt, eh, ezeket a hiányosságokat pótolni kell, ne lehessen jogalap és a beleegyezés nélkül eh, eh, lehallgatni informatikai eszközöket. Meg kell határozni a követelményeket, egyenlő versenyfeltételekre van szükség a vállalatok számára. Biztos asszony, szeretném tudni, hogy vezete pozitív vagy negatív listát országokról és technológiákról, és hogyan történnek majd a válsághoz történő kiagi, kiagi, kiigazítások. Egy catch-all mechanizmus valóban jó ötletnek tartok. A kutatás és fejlesztés során minél korábban kellene már feltárni, hogy mi, miben rejlenek kockázatok nagyon hamar meg kell, hogy szülessenek az intelligens jogszabályok, és sokkal többre van szükség, mint amit a tanács pénteken elfogadott. E, felelősség, felelőtlenség és veszélyes, ha tovább várunk. Elnök, a Anne-Marie eh, Minör eh, következik a GUE képviseletében, de ha jól látom, akkor ő nincs eh, a teremben. Akkor következnek a zöldek, Ska Keller egy percben. Köszönöm. Nagyon sokat tenni való azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mit akar tenni Európa olyan termékek exportjával kapcsolatban, amelyek általmatlanul néznek ki, de mégis alkalmasak lehetnek arra, hogy például emberjogi aktivistákat hallgassanak le, vagy kövessenek. Az emberek biztonságát akarjuk őrizni az EU-ban is, és eu kívüli országokban is. És nem elég ehhez, hogy a termékeket csak akkor ellenőrizzük, amikor már rég rossz kezelőkbe kerültek, akkor már késő van. Ex ante és nem ex post ellenőrzésekre van szükség ahogyan a technológia fejlődik, úgy kell nekünk is fejlődnünk, és a jogalkotásunknak is. Nincs értelme kivenni a modern felügyeleti technológiákat, hiszen pontosan ezek okozhatnak nagy kárt és felszólítom a bizottságot arra, hogy most foglalkozzon ezzel a kérdéssel, most 2015-re van szükség egy jogalkotási javaslatra. Ez nem pusztán egy technikai kérdés. Itt arról van szó, hogy hogyan tudjuk védeni, megvédeni az embereket és az emberi jogokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléganő az FDD képviseletében. Eh, William Darfsmore a következő hozzászóló. Köszönöm. Az előző szóváltás alapján eh, azért feltenném a kérdést, hogy liberálisnak, magukat liberálisnak nevező politikusok miért engedik meg maguknak az ennyire illiberális viselkedést, mint amit ön megengedett magának. Nyilván az elnök tanul Ferhofstadttól, frakcióvezetőjétől, akinek, eh, mint ahogy azt ma már láttuk, eh, a legfőbb fegyvere mindig az abuzus, és nem pedig a vita. Azért szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy reagálok Lightfried úr egyébként nagyon barátian feltett kérdésére is, és a mellettem ülő képviselő asszony egyébként nem tagja annak a frakciónak, amelynek én vagyok, a, a, én is tagja vagyok, ami mondjuk egy elnöktől elvárható, hogy tudja, amikor levezet egy ülést. Tehát képviselő úr, itt szembe az Egyesült Királyság saját hatáskörében dönti el, hogy mit exportál, vagy nem akar exportálni. Én és más britek is ugyanakkor elismerjük más országoknak azt a jogát, hogy a saját értékítéletük szerint döntsék el, hogy mit exportálnak, vagy mit nem exportálnak, és nem gondoljuk azt, hogy ezt a döntést eh, a senki által meg nem választott Európai Bizottságra kell hagyni. Eh, ami kettős felhasználású eh, termék, hogyha minden exportot megtiltanánk, az azt jelenteni, hogy az Európai Bizottságtól kell engedélyt kérni egy brit cégnek, és annak ellenére, hogy a biztos E, annak ellenére, hogy e, Langen e, biztos úr nagyon szépen vezette fel ezt a témát, azért félrevezető volt, mert a kettős felhasználású termékekről szóló szabályok a bizottságnak adnak extra jogkört, amely alapján eldöntheti, hogy exportál-e vagy sem. A Nagy-Britannia nagyon komoly kereskedő nemzet több évszázad óta számunkra a kettős felhasználású termékek szabályozása elfogadhatatlan elnézést kérek a képviselő hölgytől is, akiről azt feltételeztem, hogy az ön frakciójának a tagja Tunakilam Kilam következik, mondja az elnök. Az exportált technológiákat rossz módon is fel lehet használni, a civil kezdeményezések emberi jogok elnyomására. Nos, ez óriási kihívás. A kettős felhasználású termékek, amelyek fenyegetik az emberi jogi aktivistákat, és lehetőséget adnak arra, hogy a, az, e, az ellenzéket felügyeljék, ellenőrizzék. Ez azt jelenti, hogy a kutatókkal való és a magánszektorral való együttműködés eredményeképpen te, ö, technológia átadásra került sor, amely már ellenőrizhetetlen. Nagyon fontos, hogy lássuk a hiányosságokat, és, melyek azok a, és hogy melyek azok a, az útmutatók, amelyek a jövőben vezessenek minket. Fel kell gyorsítani a jogalkotási javaslatot, hogy aktualizáljuk a jelenlegi kettős felhasználású szabályokat ösztönözni kell a tagállamokat, hogy csatlakozzanak a vonatkozó megállapodáshoz. A kettős felhasználású termékekkel való visszaélés mély probléma az Európai Unió számára is, hiszen, hiszen mi az értékeket is védjük. Ha a kettős felhasználású termékek elnyomó rendszerek kezébe kerül, azzal csak a rövid, rövidlátó, pragmatikus, saját piacok bővítését célzó törekvéseket eh, támogatjuk. Az országok technológiáját nem befolyásolják az EU szankciók. A kérdésem a bizottságnak a következő. Milyen lépésekkel kívánják biztosítani azt, hogy a kibernetikai biztonságot a nemzetközi kettős célú, kettős felhasználású termékeknél megfelelően felügyeljék. Köszönöm. Kérek mindenkit, hogy tartsa a kijelölt időt. Alisa Moszka. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogyha a kettős felhasználású termékekkel az Európai Unió új tendenciája tükrében is foglalkozni kell az aktivizmussal azzal, hogy a gazdasági kapcsolatok is másként alakulnak, egyrészt, másrészt pedig az erősebb terrorista mozgalmakkal és a technológiai fejlődés fenntart, feltarthatatlanságával. Nehéz megfelelő előírásokkal ezzel lépést tartani. Ezért nagyon fontos, hogy most a bizottság nagy figyelmet fordítson e területre fel kell gyorsítani a jogalkotási javaslatot, de fel kell találni, használni a lehetőséget arra is, hogy bizonyos fenntartásainkat megfogalmazok. Egyrészt figyelembe kell venni azt, hogy mindenféle fenyegetettséget elkerüljünk, olyanokat, amelyek a nem megfelelő felhasználásból adódnak. Másrészt pedig torzul a piac, és már torzult is a piac, amely az európai gyártók versenyképességének gyengülését eredményezte a kevésbé erős szabályokkal rendelkező országokkal szemben. Az ex ante ex post szabályozás és ellenőrzésre egyaránt szükség van annak érdekében, hogy a még meglévő európai piacon való korlátokat eh, megszüntethessük. Az ellenőrző intézkedéseket a legérzékenyebb területeken is meg kell tudni valósítani. A kérdés pedig az, hogy hogyan lehet világszinten összefésülni, közelíteni a szabványokat és tan- tendenciákat. Köszönöm szépen, és köszönöm a tolmácsoknak, akik, akik igyekezték a tempót tartani. Köszönöm szépen, Markus Pretzel a következő. Elnök úr, kedves kollégák, Egyeleti technológiáról beszélünk. A dual use kifejezés tulajdonképpen eufemizmus, mert eltakarja, hogy miről is van itt szó egyetlen egy felhasználási opcióról van alapvetően szó. Minden csütörtök, amikor itt, csütörtökön, amikor itt a parlamentben emberi jogsértésekkel foglalkozunk a világ különböző részein, most a legtöbb esetben azt, tapasztal, azt tapasztaljuk, hogy ott sokszor az Európai Unióból származó ilyen szoftvereket használtak. Amikor emberi jogokról van szó, ex ante ellenőrzésre van szükség, és egy pozitív listára az országok és a termékek vonatkozásában egyaránt. Lange úr nagyon jogos kérdéseket tett fel, és jogosan e, panaszolta fel, hogy a harmadik országok beli titkosszolgálatok áldozatai válnak európai polgárok is. De hát mit várunk el egy olyan Európai Uniótól, amely nem csak termékeket exportál, hanem a saját polgárainak az adatait is e, kiadja idegen országoknak, például a utas adatok formájában. Köszönöm szépen! E, Szejájosz kollega egy percben következő. Köszönöm szépen. Biztos asszony, Tulajdonképpen néhány kérdésre, amit szerettem volna feltenni, már megkaptam a választ, ezért most már csak arra fogok szorítkozni, ami nem hangzott el. Szeretném leszögezni, hogy a felületi technológiák eh, és az ellenőrzés alá kell, hogy tartozzanak. Eh, a távközlés területén sok eh, termék nem ellentmondásos, nálunk viszont más országokban akár katasztrófákat is okozhat. Itt nem csak a termékekre kell gondolnunk, hanem arra is, hogy milyen országba szállítjuk ezeket a technológiákat, hogy abban az országban fennáll annak a veszélye, hogy valamilyen belső konfliktus tör ki. Ez nagyon gyorsan bekövetkezhet, ahogyan ezt például az arab tavasz kapcsán láttuk. A múlt hibáiból tanulnunk kell. Nagyon sok EU országban fegyverek és, és fejlett technológiákat szállítottak afrikai országokban. Az EU az alapvető értékeket, az emberi jogokat mindig tiszteletben kell, hogy tartsa, még akkor is, ha ez nincs mindig összhangban a gazdasági érdekekkel, mindig az ember kell, hogy első helyen álljon. A következő hozzászóló Tiziana Begin asszony, kettő percben. Köszönöm, elnök úr. duplice uso sono quei prodotti a uso civile che possono essere utilizzati kettős felhasználású eh, termékeket ugye civil és katonai célra is eh, lehet eh, használni. Ide tartozik nagyon sok például repülőgépen alkalmazható navigációs rendszer, amit bombák ledobására is lehet használni adott esetben félbe kell, hogy szakítsam önt, mondja az elnök. Kérem, hogy lassabban beszéljen, illetve olvasson, mert ez így követhetetlen. Hogyha azt akarja, hogy megértsék, akkor kérem, hogy egy kicsit lassabban olvasson, ha már olvas. Nem, fegyverekről beszéltem, hanem olyan termékekről, amelyeknek eh, civil felhasználási opciója is van. De nagyon eh, nehéz, hogyha mm, ezeket a eh, termékeket más célra használják fel, és például ez által az emberi jogok sérülnek. Az EU álszent egyrészt csatlakozott az emberi jogi egyezményhez, az EU ugyanakkor azonban különböző technológiákat, technikai komponenseket, szoftvereket exportál, amelyekkel vissza lehet élni. Tehát továbbra is szép szavakat hallunk, de például 2013-ban vegyi anyagokat adott el néhány tagállam Szíriának olyan anyagok, amelyeknek van persze polgári felhasználása is, de vegyi fegyverek e, előállítására is fel lehetett használni ezeket. Mindenképpen e, jobban kell ellenőrizni ezeket a kettős felhasználású termékeket. Egyrészt tudni kell, hogy e, kiknek exportáljuk ezeket, és gondolni kell a szoftver exportjának az ellenőrzésére is. Európában például egy tüntetés résztvevőinek a jogait sérthetik meg bizonyos szoftverek felhalmozásával, ha rossz kézbe kerülnek ezek a termékek. Szükség van új jogszabályokra, konkrét, konkrét definíciókra, a közelmúltbeli tanácsi következtetésekben és ezt leszögeztük, és a szoftvert is be kell vonni ezen termékek körébe, különösen ott, ahol fennáll annak a veszélye, hogy nem megfelel az ellenőrzés. Köszönöm. Kollégin. Köszönöm szépen, kolléganő. A következő hozzászóló a kolléga másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Sajnálatosan a kettőszélú termékek használata rossz értelemben hozzájárulhat ahhoz, hogy a fegyverek gyártását és az emberi jogokkal való visszaélést finanszírozzuk. Mint ahogy tudják, nagyon sok autoriter kormány új technológiákat felhasználva próbál ellenőrzéseket megvalósítani. Ez pedig azt jelenti, hogy a kis kapukat esetleg be lehet zárni. A jelenlegi törvényeknek a napra készretétele mindenképpen szükséges ahhoz, hogy megfelelően használjuk fel ezeket a termékeket. Az EU-nak ellenőriznie kell az exportot és a jogszabályokat, és így kell hozzájárulni a nemzetközi békéhez és stabilitáshoz. A saját értekünk az, hogy az EU szoftvereket és technológiákat védjük annak érdekében, hogy legitim módon használják ezeket, és az infrastruktúrákat és a szoftver infrastruktúrákat megfelelően védjük. Nagyon fontos szereplők vagyunk ezen a téren, mivel a demokráciának az őre vagyunk, különösen fontos az, figyelembe véve a politika alkotást és a jogalkotói szerepet, amit vállaltunk a kereskedelem területén a tagállamokban. A tanulmányok szerint az a nemzetközi erőfeszítés, hogy ellenőrizzük az ilyen felhasználású termékeket, már elavult. Ennek ezért aztán biztos Elnézést, azt hittem kettő perce van, nem? Másfél perce van, legalábbis az alapján, amit itt láttok, de azért nagyon köszönöm. A következő hozzászól Immaculada Rodrigo Pimero Fernández. ninguna de que la unión europea tiene como objetivo prioritario promover la democracia el estado de derecho y los derechos humanos. fontos hogy eh, a világ minden részén a demokráciát, a jogállamiságot próbáljuk érvényesíteni, ugyanakkor nem lépünk föl mindig kellően erőteljesen azon a kormányzatokkal szemben, amelyek elnyomó katonai eszközökhöz folyamodnak. Olyan polgári célú termékekkel élnek vissza, amelyeket például katonai felhasználásra is át lehet alakítani. Éppen ezért az Európai Unió jogszabályait úgy kell al átalakítani, hogy ezeket a joghézagokat betömjük. Nagyon fontos és aggasztó kérdéssel van itt dolgunk, amely nagyon komoly következményekkel járhat. Azt hiszem, ez ügyben nincs közöttünk vita. Nem engedhetjük azt meg, hogy az Európai Unióban tervezett, létrehozott, gyártott technológia, szoftver olyan kezekbe kerüljön, akik aztán visszaélnek vele elnyomó rezsim európai eszközökkel, tapos, eszközök segítségével tapossal, lábbal mások emberi jogait. Ez tartatatlan. Éppen ezért a különböző tagállamok jogszabályai közötti eltéréseket is vagy át kell hidenni, illetve azonnal fel kell lépnünk, biztos asszony. Ezért azt kell mondjam, hogy egyértelmű határidőre van szüksége vonatkozóan, hogy meddig kell az októberi közleményben megfogalmazottakat átültetni a gyakorlatba. Konkrét jogszabályokkal tehetjük meg ezt. Eh, a következő hozzászólunk, Nicolás Danti, két per, egy perc van. Grazie Presidente, signor Commissario, cari colleghi. Köszönöm elnök úr, kedves kollégák! Eh, a kettős felhasználású termékeknek köszönhetően végül is másképp kell eljárnunk ezen termékek vonatkozásában, mint más ágazatokban. Hatékony rendszereket kell kész, részrehoznunk a kormányoknak és az állampolgároknak is. Rendkívül gyorsan változik a világ ugyanis, új veszélyek fenyegetnek a nemzetközi biztonság terén és az egész népesedést illetően Úgyhogy nagyon örülünk, hogy az Európai Bizottság felülvizsgálja a jelenlegi ellenőrzési rendszereket. És nagyon örülünk, hogy részletes hatástanulmány is megelőzte mindezt. A Nemzetközi Bizottság, az emberi jogok védelme kívánja azt, hogy mindenki számára nemzetközi szinten megfelelő körülményeket teremtsünk a versenyhez megfelelő konvergenciára van szükségehez nemzetközi szinten is. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a spontán hozzászólások következnek. Mindenki egy percet szólhat hozzá. Először Nikol Caputo. Nikola Caputo. Köszönöm, elnök úr. Szigorúbb ellenőrzésekre van szükség az export termékek vonatkozásában, amelyek kettős felhasználással szállítanak be hozzánk. Szükség van a biztonságra, nagyobb biztonságra az export terén, ezen termékek vonatkozásában ugyanis fel lehet őket negatív módon is használni, illetve úgy, hogy az alapvető emberi jogokat is aláássák. Nagyon fontosak az Európai Uniós engedélyek és ezen rendszerek felülvizsgálata is. Legalább ex ante a bizottságnak és a tagállamoknak arra kell törekedniük, hogy minden átlátható módon történjen, és a jogszabályokat harmonizálják. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, kaputó kollega. Ivan Jakovcsics. Poštovane dame i gospodo, poštovani gospodine predsjedavajući, povjerenice. Köszönöm, hagyim és uraim, elnök úr, biztos asszony. Igazából nem olyan nagyon nehéz dilemma az, amivel szembe kell néznünk, amivel itt szembesülünk mi a fontosabb nekünk, a nyereség, a profit, ami egyébként jogos elvárás, vagy inkább az európai értékek, az emberi jogok, a jogállamiság, ezek állnak e közelebb szívünkhöz. Ez az a dilemma, amire választ kell adnunk a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatban. Már csak azért is, hogy ne csak mások ellen ne fordíthassák ezt a kétélű fegyvert, hanem ellenünk, az európai polgárok, a szomszédaink, a barátaink ellen sem. Ebben a kontextusban támogatom azt a gondolatot, hogy gondolkozzunk el azon, hogy mivel is lehet elét venni az ilyen típusú visszajöseknek. Marias, egy minút. Köszönöm szépen, Marias Notis, egy percben. elnök úr. Az, hogy ellenőrizzük a kettős felhasználású termékek exportját, komoly lépéseket követel, ezt meg kell tenni az EU-nak. Ez megtörténhet nemzetközi szintéren is, azzal, hogy közös gyakorlatokat fogadunk el, és megfelelően ellenőrizzük az export termékeket. Az új tagoknak is megvan a feladata az exportok ellenőrzésében, a technikai kritériumokat figyelembe véve, ez nem szabad, hogy politikai kirekesztettség eszköze legyen. Nagyon fontos, hogy Törökország például ellenzi Ciprus tagságát, az NTSR nukleáris technológia miatt, és a zanger technológia miatt. Ezért aztán az Európai Uniónak támogatnia kell a ciprusi jelöltséget, hogy részt vehessenek az export ellenőrzésében, és ellen tudjanak állni a török nyomásnak. Köszönöm szépen, most pedig az utolsó hozzászóló, Juan Ferreira. Köszönöm a szót, elnök úr. Biztos úr, nem első alkalommal folytattunk vitát e, a kettős felhasználású termékek export ellenőrzéséről. Már katonai szempontból is felhasználták e, ezeket a termékeket, Eh, azonban a ma eh, kért eh, jogszabályok most már rendkívül szükségesek. Kötös, közös kutatási programokra van szükség, amit a kutatási keretprogramból finanszíroznánk, és foglalkozni kell az izraeli űr kutatási iparággal is hiszen ezek a fegyverek Gázában is felhasználásra kerültek, és ennek következményei is érintette. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy bizonyos országok ne kapjanak közös finanszírozást. Köszönöm. Köszönöm. Még egyszer megadom Marsram biztos asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Köszönöm a hozzászólásukat ez a nagyon érdekes és komplex vitához mindannyian egyetértünk abban, hogy nagyon sok olyan termék létezik, amit jó célra és kockázatos célokra is fel lehet használni, bizonyos eh, esetekben eh, megfigyelésre, illetve az emberi jogok lábbal lehet ezeket használni, ezért nem csak az export ellenőrzésével kell foglalkoznunk, többet kell tennünk. Én néhány dolgot felsorogoztattam, most is meghallgattam önöket, hogy hogyan javíthatunk a jelenlegi jogi kereteken. Egy közleményt fogunk közreadni, ott is van néhány új ötlet, meghallgatjuk az iparképviselőit, a képviselőket, és természetesen a civil szervezeteket is, mert hát egyetértünk abban, hogy néhány évvel ezelőtt ez nem is volt kérdés, ma pedig már nagyon sokan tudnak arról, hogy létezik ez a kérdés, változtatunk a politikán, a jogszabályokon, Tudunk erről a veszélyről, de az ellenőrzést is szigorítani kell. Ez azonban nem olyan egyszerű, megfelelően kell ezt végeznünk annak érdekében, hogy a cél megfelelő legyen, ne okozunk kárt az európai exportnak. Most pedig a jogszabályok előkészítése folyik, nagyon sok szakértőt meghallgattunk, az aggodalmaikat, annak érdekében, hogy a javaslataink kiegyensúlyozottak legyenek, remélhetőleg jövő évben születnek meg, és várjuk, hogy együttműködjünk a parlamenttel ezzel, ezen a téren, és várjuk a visszajelzésüket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a vitát is, amit ezzel lezárok. Most pedig a következő napi rendi pontunk következik, a bizottság nyilatkozata, méghozzá a bizottság hatásvizsgálati útmutatójáról. És amint Timmermans